Most pedig áttérünk a kérdések órájára. Az első kérdés, a 15-ös. Eléggé sok időt vesztettünk, és 8 hétkor kellett volna kezdenünk. Garriga Polledo úrhoz intézte volna, és Gégen Quinn asszony válaszol hogyha kész. Köszönöm, elnök úr. Gutierrez mondja, kérdésének első fele arra vonatkozik, hogy eh, a közös technológiai kezdeményezések vezető munkatársainak kiválasztása hogyan történik. A JTI vezetőinek a kinevezése a megfelelő iránymutatók alapján történik, és a kiválasztási folyamat megfelel az összes többi Európai Uniós ügynökségben szokásosoknak. Az összes európai intézmény esetében a kompetencia és a szakmai tapasztalat számít. Az iránymutatókban a bizottság úgy ítéli, hogy a kiválasztó bizottság megfelelő alapokon dolgozik. Az ipar, a gazdaság is szerepet kapott ebben. Az ipar képviselői is szavaznak a kinevezéseken, és pedig a bizottság jelöltjeiről. Meg kell említenem, hogy a JTI-k működését 67%-ban a gazdaság állja. A nanotechnológia és a számítógépes rendszerek két olyan nagyon fontos kezdeményezés, amelyek belül együttműködünk. A kérdés második része arra vonatkozik, hogy a kiválasztási eljárások során az Európai Unió figyelme veszi a kis és középvállalatokat. A mindennapi működés, ahogy ezt már említettük, azon alapul majd, hogy kinek milyen kompetenciája és szakmai sikerei vannak. A bizottság ilyenek alapján dönt. Azonban nagyon nehéz az ilyen kiválasztási kritériumokat a összes európai intézményével összehasonlítani. Az igazgató és a csapata az európai személyzeti politika alapján nyugszik majd. És semmilyen különleges, konkrét érdekeket nem tükrözhet. Amennyiben ez a kötelezettségé sérül, akkor fegyelmi eljárás kezdeményezhető. A kis és középvállalatok pedig tovább folytathatják a működésüket. Köszönöm. Garriga úr. Köszönöm, elnök úr. A parlament és a bizottság osztja ez a szándékot, azonban biztos asszony a kazuisztika az ellenkező irányba mutat. A közös technológiai kezdeményezések olyan irányba mozódnak el, amit be kell tartanunk, és a kiválasztottak pedig nem közvetlenül a vállalatokból jönnek, tehát nem olyan vállalatokból jönnek, amelyek az igazgató tanásban ülnek. Tehát itt például a hidrogén kezdeményezés esetében három szeméből egy lett a bizottság kinevezettje, és az igazgató tanácsban azonban mégiscsak a Toyota Daimler képviselője váltotta le. Tehát szerintem ez ellentmond az ön válaszának. Tehát ez így lett volna logikus. Most szeretném megkérni, biztos asszony, hogy pontosan tartsák be ezt a kiválasztási eljárást. Uh, Kollégák fejvom a figyelmüket arra, hogy fél percben lehet kiegészítő kérdéseket feltenni. Biztos asszony. Uh, valóban én készen állok arra, hogy az ön kérésének megfelelően közelről nyomon kövessen ezt az ügyet. És úgy gondolom, hogy a közös technológiai kezdeményezések működési költségét részben az ágazat fedezi, és a köz- és magánszféra közötti partnerség ennek megfelelően működik, és így választják ki az ügyvezető igazgatókat és a felső vezetőket. És mindig többséget kapnak a megfelelő érintettek ebben a döntéshozatalban. Kétféleképpen és be lehet az ágazatot vonni, talán érdemes erre felhívni a figyelmet. Egyrészt háromból egy tag az előválogató bizottságban szavazati joggal rendelkezik, illetve a, az anyacég igazgatóságában is képviselteti magát részben elnökként, illetve főigazgatóként. Aztán a kinevezésekkel kapcsolatos konzultatív bizottsági részt vesz még ebben, szavazati jog nélkül, és így biztosítjuk a megfelelő kiválasztást. Aztán a hidrogénnel kapcsolatos kezdeményezés esetében 6-ból 3 tag biztosítja ugyanezt. A KKV-k részvétele a hidrogén és az üzemanyag cellával kapcsolatos eh, kezdeményezésben eh, gondoskodik arról, hogy a KKV képviselet is megvalósuljon. De a kérésnek megfelelően, ahogyan a képviselő ezt megfogalmazta, én nagyon szívesen nyomon követem ezt majd a jövőben. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most a 16-os kérdésre térünk át. Szenisin asszony kérdése ez. Ez az Európai Unió emberi jogi konvencióhoz való csatlakozásával kapcsolatos kérdés. Ez Semete úr fogja megválaszolni, amint sikerült elfoglalni a helyét. Ha a biztos úr elkészült, akkor öné a szó. Tisztelt képviselőasszony, az EU csatlakozása az emberi jogi konvencióhoz, nem fogja befolyásolni azt a módot, ahogyan az Európai Emberi Jogi Bíróság döntéseit a tagállamoknak át kell ültetniük a gyakorlatukba. Ez azt jelenti, hogy a csatlakozási szerződés alkalmazása szempontjából a tagállamok a már korábban ratifikált Európa tanácsi kötelezettségeiknek kell, hogy megfeleljenek. Ez mind az ez ugyan az EU intézményeire és dolgozóira kötelező, de a tagállamokra nem az EU-n keresztül kötelező. Nincsenek arra vonatkozó tervek, hogy ilyen mechanizmust bevezetnénk, és hogy akarnánk ellenőrizni azt, hogy a bírósági határozatokat az EU ellenőrizze. Erre nincsen meg a jogalapunk. A nyolcas számú jegyzőkönyve a Lisszaboni szerződésnek azt mondja ki, hogy a csatlakozás az unió kompetenciáit nem bővíti, ezek a kérdések továbbra is tagállami hatáskörbe tartoznak. Ugyanakkor a tagállamok kötelezettsége sem nő, de eddig is megvolt az a kötelezettségük, hogy az emberi jogi bírósági döntéseket foganatosítsák. Köszönöm, biztos úr. Pótkérdés jogán Szenisen asszony szólalhat meg fél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Semete biztosnak a világos választ, de mégsem vagyok vele elégedett Úgy érzem, hogy az Európai Emberi Jogi Bíróság határozatait, ezeknek az átültetését Strasbourgból ellenőrizni kellene, mert nagyon különböző a végrehajtás a tagállamokban. Az emberi jogi konvenció egyébként hogy fog érvényesülni, hogyha ezt bármikor bármelyik tagállam megsértheti, és a bírósági döntést nincs, aki foganatosítsa. A lengyel alkotmány, vagy az olasz alkotmánybíróság például kimondta, hogy nem lehet kötelezővé tenni a krucifix kiakasztását a tantermekben. Hasonló jellegű problémákkal Lengyelország is küzdik. De hiába vannak ilyen kimondott bíróság, az elnök félbeszakítja a felszólalót. Azt hiszem, hogy értette biztos úr, hogy mire irányul a pótkérdés. kérdés Nincs rá több időnk. Kérem a biztos urat, hogy válaszoljon rá. I will try to, uh, to answer the question. Meg, megpróbálom megválaszolni a kérdést. Ha a tagállamok az EU jogát hajtják végre, akkor nyilvánvaló, hogy akkor közvetetten végrehajtják uh, az emberi jogi kartát is. De, és ha ilyen a helyzet, akkor meg lehet őket támadni, és az emberi, emberi vagy akkor az Európai Bírósághoz vihetjük az ügyet. Ugyanakkor ez az egyetlen eszköze az EU-nak arra, hogy egy tagállam megfelelőségét garantálja az emberi alapjogokkal. Ha nem közvetlenül az EU joga alapján járnak el a tagállamok, akkor csak általános elvi felügyeleti jogunk van. Az EU-nak nincs hatásköre jogalapja arra, hogy minden egyes emberi jogi bírósági döntés végrehajtását felügyelje, csak általában véve ösztönözhetjük a tagállamokat erre. Két további pótkérdésre van igény. Edek asszony, aztán pedig Latford asszony. 30 másodpercük van, hölgyeim. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Semeta biztos úr. Az Európai Bizottság várhatóan részt vesz majd azokon a tárgyalásokon, amelyek az EU az emberi jogi konvencióhoz való csatlakozását érintik. Az, az Európai Bíróság és Európai Emberi Jogi Bíróság ugye nem azonos alapon állnak. Hogyan lehet ezt a különbséget megoldani? Gyakorlati és jogi értelemben értem a biztos úr válaszát, politikai értelemben és elkötelezettség értelemben ö, hiányosnak találom. A szerződés 6-os, 7-es pontja a tagállamokra vonatkozóan szigorúbb fellépést is megengedne szerintem, és igen, és a hetes pont kimondja, hogy egy új mechanizmus lép életbe, az, a tagállamoknak tilos az emberi jogokat megsérteni. Hogy lehet azt mondani, hogy nincs kompetenciánk? Igenis szükség van peer review-ra, monitoringra, és amit a bizottság ebben az ügyben mond, az túlzottan szerény. Biztos úr kíván erre reagálni? Uh, uh, well, the negotiation... A tárgyalások arra irányulnak, hogy az emberi, illetve hogy az Európai Bíróság a primér joganyagot összhangba hozza az emberi jogi kartával, és az unió saját szervei, ügynökségei e szerint járjanak el, a központi bankot is ideértve. Az Európai Bíróságnak azonban nincsen hatásköre arra, hogy az emberi alapjogi kérdésekben a tagállamokat felelősségre vonja. Ez azt jelenti, hogy az Európai Bíróság ugyan értékelheti emberi jogi szempontból is egyes tagállamok döntéseit, de csak a szubszidiaritási szempont érvényesülésére tekintettel, és ezt is csak úgy teheti meg, hogy ne történjen késedelem az átültetésben. Köszönjük biztos úr a válaszokat. Értem, amit jeleznek nekem, de tovább kell lépnünk. Az input, kérdésemre nem válaszolta biztos úr. A hatos és hetes cikkek azt mondtam, hogy ezek lehetőséget adnának egy új mechanizmusra, amely a jogsértés felügyeletét és jóvár orvoslatát lehetővé teszi. Erre mit mond? Tájékoztatom önt arról, hogy az Európa Tanácsban folyamatos munka zajlik arra vonatkozóan, hogy a, az Emberi Jogi Bíróság határozatait hogyan lehessen a tagállamokban foganatosítani. Reméljük, hogy nem tart túl sokáig ez a munka. Köszönjük, biztos úr! Most rátérünk a 17-es kérdés. Feltevője, Papa Nikolau úr, és átadom a biztosnak. Igen, tisztelt képviselő. Én is szeretném megismételni, hogy eh, benyújtottunk egy megállapodás tervezetet Liechtensteinnal, hogy eh, az adó elkerülés és a csalás ellen lépjen fel, és ossza meg velünk adatait. A bizottság a tanácsnak ezen kívül még mandátum tervezetet nyújtott be, hogy San Marinoval, Andorrával és Monakóval, illetve Svájccal is hasonló megállapodásokra törekedjen. Ez a mandátum tervezet még mindig függőben van a tanácsban, hiszen néhány tagállam politikai fenntartást jelentett be. És az Európai Unió pénzügyi megtakarításokra vonatkozó irányvonalának áttekintését javasolja illetve revízióját javasolja. A csalás ellen ennek az irányelvnek a felülvizsgálata sokat segíthetne, hiszen a közös pénzügyi érdekeinket sérti a csalás. Vannak olyan offshore cégek, amelyek nem Európai Uniós, Európai országokba helyezték át székhelyüket. Azonban meg vagyok róla győződve, hogy a javasolt megállapodások hozzájárulhatnak a jobb információ cseréhez, elősegítik a jó kormányzás politikáját az adózás tekintetében is. Az átláthatóság, az információ csere és a tisztességes adóverseny elvei alapján. Nem arról van szó, hogy adó paradicsomokat vegyünk célba, hanem hogy harmadik országokkal az együttműködés és az átláthatóság alapján megállapodásokat kössünk. A tanács is támogatja ezeket az elveket, és hangsúlyozza, hogy a lehető legszélesebb földrajzi alapon megállapodásokat kell kötni. A Liechtensteinnak kötendő megállapodás és a többi mandátum tervezete azt mutatja, hogy koherens európai megközelítésről van szó. Minimális szabályokról van szó, segítségnyújtásról és kölcsönös információadásról az Európai Unió és a harmadik országok között, hogy az adócsalás ellen hatékonyabban lépjünk fel. A bizottság az átláthatósági politikáját folytatta, folytatja, ez természetesen összefügg a tisztességes adózással is. Vannak kezdeményezéseink mint pedig az adminisztrációs együttműködés területén a társasági adóval foglalkozó dolgaink. Ezen kívül szorgalmazzuk, hogy a jó kormányzást vegyék át a harmadik államok is az adózás tekintetében. A bizottság nagyon aktív a tagállamokkal együtt a nemzetközi szervezeteknél, mint például az OECD-nél, az információ cserével foglalkozó globális fórum keretein belül. Köszönöm, köszönöm, most pedig Papa Nikolau úr fél percre pótkérdést tehet fel. Nagyon szépen köszönöm, biztos úr. Az okmányok szerint, illetve amit az imént elmondott, a tagállamok a saját ellenőrzési eljárások keretében még nem is néztek szembe ezzel a fontos problémakörrel. Az adó elkerülés eféle e, formája gátolja a fejlődést, és a tőke kimenekítéséhez vezet az adó bevételeket csorbítva. És Japánban, az Egyesült Államokban szigorúbb szabályok érvényesek ezekre az esetekre, és az adóparadicsomok ellen hatékonyabban lépnek fel ott. Nyilvánvalóan ott, olyan országban, ahol nincs hatékony ellenőrzés, ott nem lehet ezeket az intézkedéseket sikerre vinni. És a biztos, a biztos úr mit tervez a tekintetben? Uh, uh, Nos, mindenek előtt azt mondanám, hogy a harmadik országokkal folytatott tárgyalások, amelyeket említettem, zajlanak, tehát 27 állam megbízásából, tagállam megbízásából tárgyalunk, és multilaterális megközelítést választottunk. A tekintetben, hogy hogyan tárgyalunk az adócsalás ellen. Nagyon érdekes volt, amit említett. Különféle módon vizsgáljuk a helyzetet, az adócsalást, és helyesen utalt arra, hogy az adócsalók alkalmazkodnak a változásokhoz, az ellenőrzési formákhoz, és a viselkedési kódex foglalkozó csoport nem csak tagállami szinten vizsgálja az eseteket, hanem a harmadik államok szintjén is, hogy betartsák ott is a viselkedési kódexet. Ez lehetővé teszi, hogy haladást érjünk el az adócsalás elleni harcban. Köszönöm. És Zemka és Kelly urak szeretnének még pótkérdést feltenni. Következő kérdésem lenne. Amit kihallottam az ön válaszából, azt igazolja, hogy jó a javaslat, de nem lehet átültetni. Néhány állam eh, blokkolja ezt a projektet. Értem, hogy ezeket az államokat nem nevezheti meg, de esetleg elmondhatná, hogy hány állam ellenzi, és hogy milyen érveik vannak. Értem, biztos vannak érveik. Köszönöm. Kelly úr. Egy brit képviselő említette ma, hogy az Európai Unión kívül még Norvégiával és Svájccal létezik ilyen megállapodás. Tehát bátorítjuk őket, hogy az Európai Unión kívül foglalkozzanak ezekkel a tervekkel, és a válaszát várom. Köszönöm, biztos úr! Yeah, uh, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Ami a megállapodásokat illeti, két tagállam van, amely még mindig politikai fenntartással él a javaslat ellen. és ők csomag alapú megközelítést javasolnak, hogy kapcsoljuk össze ezt a javaslatot a megtakarításról szóló irányelv felülvizsgálatával, illetve a kölcsönös együttműködésről szóló javaslat felülvizsgálatával. Illetve még a harmadik államokkal folytatott tárgyalásokkal is összekapcsolnák ezt a kérdést. A belga elnökség prioritásként foglalkozik ezzel a kérdéssel az elnökség alatt. Remélem, hogy haladást is elérhetünk majd ezen a téren. Elnézést kérek, de a második kérdés nem volt teljesen világos. I think, um, Kelly úr röviden megismételni a kérdését, tehát főleg az első részét? A kérdésem az volt, hogy egy brit képviselő azt mondta, hogy sokkal jobb lenne az Európai Unión kívül ilyen pénzügyi szabályozásokkal operálni Svájcban és Norvégiában. Egyetért a bizottság eggel, tehát megkönnyítjük Svájc és Norvégia dolgát. Főleg itt Papa Nikolaus úr kérdésének fényében. Tehát elképzelhető, hogy ezek az országok bátorítást nyernek, hogy inkább csatlakozzanak az EU-hoz. Hiszen néhány ország azt mondja, hogy jobb kívül, mint például Svájc és Norvégia. Uh, uh, uh yes, I... Igen. Nem szeretném kommentálni azt, hogy esetleg Nagy-Britannia helyzete jobb lenne, ha kívül maradt volna, vagy kívül lenne, de ami az adóügyi együttműködést, illetve adócsalás elleni harcot illeti. Norvégia esetében tárgyalunk Norvégiával, és eléggé előre haladtunk már ezen a téren. Remélem, hogy nem sokára megállapodás is születhet Norvégiával ezekről a kérdésekről. És ahogy a bevezetőben is mondtam, a tanácsot is megkértük, hogy mandátumot adjon nekünk, hogy tárgyaljunk hasonló megállapodásokról Svájccal. Azonban a helyzet most olyan, hogy a jelenlegi csomaggal foglalkozunk, melynek három irányelv a része, az alkotó részei, itt van Liechtenstein kérdése is, a csomag egy része, ha megoldásra kerül, akkor tovább haladhatunk, és akkor elképzelhető, hogy mandátumot kapunk a Svájccal folytatandó tárgyalásokra. Illetve egyéb európai országokkal, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak. De Svájccal már másról is tárgyalunk, a viselkedési kódexről. Az üzleti, társasági adóügyekben. A tanács megkért minket, hogy kezdjük el a svájci hatóságokkal a párbeszédet. Hogy mi a véleményük ezen elvek alkalmazásáról, tehát a viselkedési kódex alkalmazásáról Svájc esetében. A bizottság már múlt héten megkezdte a párbeszédet Svájccal, tehát a jövőben beszámolhatok az elért haladásról. Köszönöm. Georgieva asszony kérdése következik, a 18-as kérdés. Right, Mr. Jobro's question has been withdrawn, number 18 illetve elnézést kérek, mondja az elnök, visszavonták a 18-es kérdést, úgyhogy a 19-essel folytatjuk. Posselt túr kérdéséről van szó. And, uh, the commissioner answering is Mr. Füle. Füle, biztos úr, a válaszadó, akit szeretettel köszöntünk. Úgy szól a szabály, hogy biztosanként 20 perc áll rendelkezésünkre, tehát eh, talán a 22-es kérdésig négy kérdést eh, Füle úrral meg tudunk beszélni. Tehát 19-es kérdés, hogyha Füle úr készen áll, akkor kérem, hogy kezdje meg a választ. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Bizottság valóban tisztában van a délszerb régió helyzetével. A Presevó völgy állapotaival. Ez a legszegényebb térség jelenleg Szerbiában. Az Európai Bizottság jelentős anyagi segítséget is biztosít 2000 óta a szerbek számára. Szeretnénk, hogyha Dél-Szerbia helyzete stabilizálódna és felzárkóznának az ország egészéhez a közszolgáltatások tekintetében, hogy a régió teljes jogú tagja legyen az államnak a jövőbeni befektetéseket, illetve az együttműködés tekintve is. Az határon átnyúló előcsatlakozási segítségnyújtás eh, keretében is eh, fontos lenne ez, mert a partnerek között együttműködés függvényében ez fejlődhet a jövőben. Az Európai Unió folyamatosan bátorítja, ösztönzi a jogállamiságot, a beruházásokat, az infrastruktúra fejlesztést és a kis határforgalmat. A rendelkezésre álló eszközök bevetésével az EULEX, eh, illetve a koszovói misszió is szolgálja ezt, valamint az előcsatlakozási eh, szerb eszköz. A Macedón volt Jugoszláv köztársaság, és eh, Koszovó esetében is ez a helyzet. Koszovó ügyében a 2009-es közlemény számos fontos javaslatot megfogalmaz, amelyet az általános ügyek tanácsa 2009. decemberében amelyeket kért az általános ügyek tanácsa 2009. decemberében az Európai Bizottságtól, hogy segítsünk az határon átnyúló együttműködések fejlődésében. És ez meg is történik még az idén. Az előcsatlakozási eszköz kettes változata Koszovó, Albánia, illetve Macedónia volt Jugoszláv tagköztársaság esetében megkezdi a működését. Koszovót, Montenegrót is bevesszük ebbe a keretbe a jövő évtől kezdve. Az Európai Bizottság rajta tartja a szemét ezeken a folyamatokon az ebben a térségben, és struktúrált párbeszédre törekedünk, valamint az éves jelentések számolnak be a helyzet fejlődéséről. 2010 novemberében készül el a következő. Elnök, köszönöm. Posselt úr. Biztos úr, köszönöm ezt a nagyon jó választ. Látom, hogy ön is egy kiváló európai régióból érkezik, és éppen ezért nagyon jól kiismeri magát. Hiszen eh, azon a téren, térségben, ahol miről beszélünk, a határok még nem lesznek nyitottak. Tehát ott még nem lesz turista lavina. De amennyiben eh, szükséges az emberek menjenek el, jussanak egy kórházba a hátár túlsó oldalán. Tehát nagyon sok dolog van még itt, nagyon sokat tennivaló, hiszen az emberek ott nagyon szenvednek. Köszönöm szépen, biztos úr, önél szok. Köszönöm, elnök úr. Valóban az egyik prioritás számomra, hogy ezt a régiót kezeljük, és nem tudom eléggé hangsúlyozni a regionális együttműködésnek a szerepét, fontosságát, különösen ebben a térségben. Azon által felvetett észrevétel, az a konzultációim során felmerült már a regionális együttműködési tanács megbeszélései során a sikeres Szarajevoly konferencia keretében is azt követően. Tehát valóban eddig is prioritásként kezeltem, és a jövőben is úgy kezelem a régió országainak, illetve a regionális szervezeteknek a részvételét, segítség nyújtását ebben a közös munkában. Köszönöm. Köszönöm. Um, I got two supplementaries. Két pótkérdésünk van, Trintis úr és Papa Nikola úr, Csüntis úr kap elsőként szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr! Önök is tudják, hogy robbanásveszélyes a koszovói helyzet. Legutóbb, tavaly, eh, illetve eh, múlt pénteken a szerbek ellen tüntetést tartottak. A mitrovicai eh, kormány intézkedései ellen tiltakoztak. Júliusban pedig a Koszovó függetlenségét ünnepelik, és ez is veszélyes helyzetet teremt. Ez provokáció lehet, hogyan fogják kezelni. Köszönöm szépen, Papa Nikola úr. Csak fél percben mondhatja el. Köszönöm, elnök úr. Az együttműködés a határokon átnyúló formában valóban nagyon fontos. Köszönöm a biztos úr válaszát. Ennek ellenére szeretném itt hangsúlyozni azt, hogy teljes mértékben elfogadhatatlan, amit tapasztalunk, vagyis hogy az Európai Parlament úgy kezeli ezt a kérdést, hogy Macedóniát hivatalosan továbbra és volt jugoszláv tagköztársaságnak szólítja. Tudják persze, hogy Görögországgal ezt a kérdést rendezni kéne, és elfogadhatatlan, hogy ez így húzódik, hivatalos formában nem sikerül rendezni a parlamentben sem. Thank you. Thank you. Köszönöm, köszönöm. Biztos úr, kíván-e hozzászólni ehhez a kérdéshez, illetve tetszése szerint választ adni Köszönöm szépen a lehetőséget. És a választás lehetőségét is köszönöm. Nos, a Gorevski és a Papandreou miniszterelnökök közötti vitát illetően meg tudom erősíteni, hogy a tárgyalások folynak a helyzet rendezése érdekében. És pont a tisztelt képviselő által felvetett kérdéskör megoldás felé halad. Úgyhogy reméljük, hogy élnek a lehetőséggel, és tényleg megtalálják a megfelelő megoldást, és Skopje megkezdheti ezt követően a csatlakozási tárgyalásokat. Nos, az első kérdésre visszatérve. Néhány hete Koszovó északi részében tettem látogatást, EU irodákat nyitottunk ott, és ott ismertettük az elképzeléseinket a programokról, és arról, hogy Koszovó polgárainak a helyzetét szeretnénk javítani a tevékenységénkkel, És természetesen a régió többi országának az állampolgárait is szeretnénk támogatni. Tehát arra törekszünk, hogy ne szigetelődjenek el az egyes térségek, országok, és férhessenek hozzá a különböző lehetőségekhez. Teljesen igaza van, amikor ezt felveti, hogy valóban a nemzetközi törvényszék ítéleteit megelőzően arra kéne törekednünk, hogy elejét vegyük a robbanásveszélyes helyzetek kialakulásának, és Katie Ashton főképviselő és bizottsági alelnök valóban tragikus incidens tanúja vagy áldozata lehetett. A pristinai és a belgrádi vezetők arra kérték, hogy visszafogott politikát folytassanak, különösen hogy közeleg a bíróság ítélete. The, um... Köszönöm szépen. Akkor a következő kérdés feltevője, Károsz úr nincs itt, tehát ezt a kérdést most nem tárgyaljuk. A 21-es kérdés következik Csuntis úr részéről. Biztos úr, hogyha készen áll, akkor kérem, adja, adjon választ. Please carry on. Thank you. Thank you uh, very much. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság emlékeztet arra, hogy minden alkalommal felszólítja Törökországot, hogy valósítsa meg a társulási megalapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyvet. Ez pedig az áruk szabad mozgását illeti, és a ciprusi közvetlen szállításokra is vonatkozik. A bizottság a 2005-ös európai tanácsi deklarációhoz ragaszkodva Törökországot fel fogja szólítani, hogy kötelezettségét teljesítse. A haladásról és a haladás hiányáról is rendszeresen jelentést teszünk. Ezen az alapon a tanács, elnézést, Posseltúr, Posseltúr nagyon hangos, hogyha hozzá szeretne szólni, tehát hogyha, mert félbeszakítja a biztost. Tehát biztos úr, köszönöm. Szeretném az utolsó mondatot megismételni. Tehát ezen az alapon a tanács ki tudja majd értékelni a helyzetet. Köszönöm. Köszönöm. Huntis úr, öni a szó fél percre κύριε πρόεδρε κύριε επίτροπε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση που μου δώσατε. θα ήθελα συμπληρωματικά. szeretnék pótkérdést feltenni. A ciprusi miniszterelnök nemrég nyilatkozatot tett közzé arról, hogy Törökországgal a tárgyalásokban új fejezetet nyitnak a famagusztai helyzettel kapcsolatban. És az az igény, hogy az Európai Unió vegye védelme alá ezt a területet. És pozitív választ várhatunk. A kérdésem az, hogy ön hogyan látja ezt a helyzetet? A... Számos téma van napirenden, közvetetten vagy közvetlenül. Itt a ciprusi megoldással kapcsolatban. Az egész bizottság tisztában van ezzel, és nem csak azzal, hogy az ENSZ által kezdeményezett folyamatot támogassuk. Tehát támogatjuk a két közösség vezetőit, hogy megoldást találjanak az ügyre. A bizottság elnöke személyesen küldött egy megbízottat, hogy segítse a tárgyalásokat Európai Uniós vonatkozású intézkedések tekintetében, de más elemek is léteznek, amelyek közvetlenül nincsenek most a tárgyalóasztalon, de szorosan összefüggenek ezzel. Az egyiket ön is említette. A bizottság szerepe az, hogy mindkét felet felkérje, és más országokat, amelyek érdekeltek, kapcsolódnak az ügyhez, hogy keressenek megoldást. Legyenek kreatívak a megoldás keresésben. És ha kreatívak, akkor előbb-utóbb lesz megoldás a problémára. És a bizottság akkor javaslatot is tesz. Máskülönben reméljük, hogy az ön által említett témával foglalkoznak majd a az általános megoldás keretében. Köszönöm, biztos úr, mielőtt Kelly úr pótkérdésére áttérünk. Szeretnék tenni egy megjegyzést. 8.30-kor fejezzük be a kérdések óráját. Nem csak azért, hogy tartsuk magunkat a rendünk de a tolmácsoknak is enniük kell valamit, ami kilenckor folytatják. De Hocht úré a következő kérdések sora, tehát ezek a 27, 28, 29, 30 és 31-es. De Hocht úr a 32-es ez egy Tarabella képviselő kérdése ez. és Crowley képviselő kérdését nem kezel, nem fogjuk megtárgyalni, de Howitt úr kérdését, igen. És Geleher úr, majd szólok, hogy valaki technikai ember menjen oda. Tehát most Kelly úré a kvót kérdés, de McGuinness asszony ügyrendi kérdésben szólal fel. Az én kérdéseim a Mercosurról, valaki azt mondta, hogy nem jó kérdések, nem tehetők fel, mert csütörtökön témánk ez a kérdés. De kérdésfeltevőként mi ezt nem tudjuk, és szerettük volna a Mercosur bilaterális kérdéseket is tematizálni. És úgy gondolom, hogy ezt a kérdést fel kellett volna tenni a napirendre, hiszen nem csak én, hanem más kollégák is fel akarták eh, vetni ezt a kérdést. Tehát eh, most a kérdések órájában nem vették fel a Mercosurra vonatkozó kérdésünket. Nikolson úr? Nem akarok itt késést, de teljes mértékben egyet értek itt a kolléganőmmel. Nagyon mérges vagyok, hogy így bántak ezzel az indítványjal. Szerintem egy nagyon lényeges kérdés, és ezt fel kellene tenni, mert uh, csütörtök délelőtt szükségünk lesz a támogatásra. A bizottság részéről is. Gratulálok, hogy csütörtökön mégiscsak vitára kerül sor a kérdésről. Szerintem sokkal jobb lehetőség van megvitatni ezt a kérdést csütörtökön a plenárison, és most uh, hagyjuk ezt ennyiben, de köszönöm szépen a megjegyzésüket, majd ügyelünk az ilyenre a jövőben. Geleher úr, elnök úr, az én kabinetem is eljutatta az elnöki kabinethez azt, hogy ezt a kérdést vegyük fel. Crowley úr nem értesített, és ez előfeltétel. De most megnézzük, hogy mi lesz. Hogyha Geleher úr türelmes lesz és vár, akkor sorra kerülhet. Kelly úr a második és az utolsó pót kérdés, Huntis úr kérdéséhez kapcsolódik. Elnök úr, engem jobban érdekelt volna itt a cipriota atléták kérdése hiszen sportolóként szerintem a sportolókat ne korlátozzák határok mögé. És hogyha a helyzet tényleg olyan, ahogy leírásra került, akkor az olimpiai tanácsnak is kellene valamit tenni, hogy enyhítse a helyzetet. Köszönöm, biztos úr. Köszönöm. Köszönöm. Uh, Erről a konkrét kérdésről el kell, hogy mondjam, hogy uh, a török uh, ciprióta sportolók elszigetelése egy belső ciprusi párbeszéd eredményeként kell, hogy megoldásra legyen. Az ENSZ keret megállapodása lehetőséget nyújt az ilyen párbeszéd lefolytatására az Európai Unió nem szólhat közbe. De nagyon sajnálatos a helyzet, és mindenképpen a ciprusi megoldás része. Támogatjuk a két közösség vezetőit, hogy tárgyaljanak, hogy átfogó megoldást találjanak Ciprus esetére. A gyors megoldás valószínűleg eh, segítene ezen a problémán is. De hozzá fűzném, hogy a török sportolóknak joga van, hogy részt vegyenek nemzetközi versenyeken. És senki ne presszionálja a sportolókat. Köszönöm szépen! Most akkor áttérünk a 22-es kérdésre. Mitchell úr kérdése ez, és biztos úr, átadom önnek a szót. Thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Unió a, közép, a közel-keleten fontos szereplő, gyakorlati és politikai értelemben egyaránt. Politikai szinten az unió szerepe a bilaterális, bilaterális kapcsolatokban megfogalmazottak alapján definiálódik. Az Európai Unió politikáiban megteremtettük a keretet a bilaterális párbeszédhez valamennyi érintett országgal rendszeres találkozók vannak a felek között, és itt a közelkereti béke folyamat kérdéseit taglaljuk velük együtt közösen. Az IMP e üléseken az izraeliek és a palesztinek is jelen vannak, és felvethetik saját gondjaikat. Politikai kérdéseket, emberi jogi kérdéseket, gyakorlati kérdéseket, azt, hogy hogyan működik az EU segítségnyújtása, stb. Az IMP keret tehát megvan és segíti folyamatosan a felek közeledését. Gyakorlati szinten pedig az EU jelentős támogatást nyújt, nyújtott ennek a régiónak mindig is, túlmutatva a konzultációkon. Például az Unió a palesztin segélyek államnak nyújtatott semmi segélyek fő forrása, a menekült lakosságot támogatjuk, és a bilaterális, bilaterális kapcsolatok mellett multilaterális tárgyalásokban is részt veszünk a közölkeleti béke érdekében. Tehát több fórumon részt veszünk a béke folyamatban alakulásában. Sőt, az Unió az USA-val, Oroszországgal és az ensz közösen tagja a kvartetnek, amely a jelenlegi zajló palesztin-izraeli egyeztetéseket segíti, támogatja. 2010. március 19-én volt ennek az utolsó ülése, amely a státusz kérdésekkel foglalkozott, és 24 hónapon belül elkötelezte magát a megoldás mellett. Mitchell úr, pótkérdése van lehetősége. A biztos úr tudja, hogy a közelkeleti arab országok folyamatosan nem teljesítik emberi eh, humanitárius segítségnyújtási kötelezettségüket. Az utóbbi 20 évben, a 80-as évek óta semmit nem tesznek. Az Unió ö, támogatja a régiót, de miért nem tudjuk rávenni a környező országokat is ugyanerre? A másik kérdésem pedig egy tegnapi ö, fejlesztési bizottsági aktualitásra reflektál. A civil szervezetek erőfeszítései sokat segítettek abban, hogy az izraeli kormány végül is beengedte a humanitárius szállítmányokat. Ezt az EU nem tudta elérni. Van egy roadmapünk, de úgy tűnik, hogy ennek semmi hatása nincs az izraeliekre, és a palesztinokra sem sok. Biztos úr, a pótkérdés semmi a válasza? Kezdjük ott, tisztelt képviselő úr ahol ön abba hagyta. Úgy érzem, hogy minden lehetőségünkkel élünk a közel-keleten. Az EU számára ez egy kiemelt fontosságú régió, és különösen olyan területeken mozgunk sokat, Eston asszony révén most már, amelyeket említett, és amelyeken azt látjuk, hogy várható a eredmények, többek között a Lisszaboni szerződés gyümölcseként is, hiszen a külső fellépéseink konkrétabbak lehetnek, és összehangoltabbak, mint a múltban voltak. Tehát a biztonságpolitikát a külpolitikával most már integráltan tudjuk kezelni. Ami a kérdésének első részét illeti, Büszke vagyok arra, hogy az Európai Unió az egyik legnagyobb donor a térségben, és büszke vagyok arra, hogy az Unió az, amely ezt a támogatást végül is konkrétan el tudja jutatni a palesztin hatóságnak a struktúrái kiépítéséhez. Más gazdag országok a környéken tény, hogy nem sokat tesznek az ügyért, de Ezekre nincs befolyásunk. Biztos úr, kíván még mondani valamit? Kérem, a mikrofonba mondja, mit mond képviselő úr. Elnézést. A kérdésemnek volt egy második része is, a civil szervezetekkel való kommunikációra vonatkozott ez. Sok mindent el tudnak ők érni, amit mi nem békés úton. Mit válaszol a kommunikációra vonatkozó kérdésemre? Én úgy érzem, hogy erre már válaszoltam, elnök úr, az első válaszomban. Azt mondtam, igen, szükséges a kommunikációs stratégia, a szoros együttműködés, a főképviselő alelnök asszony és más szervezetek között, hogy ezt ebben a konkrét térségben hogyan lehet kötni az unió eszközeihez és a külügyi szolgálat új kompetenciáihoz, ez még valóban kialakulóban van, kialakítást igényel. Davis úr, pótkérdés. Köszönöm a szót. Tony Blair külön megbízott az izraeliekre próbált nyomást gyakorolni a gazai blokád feloldása érdekében, és ma reggel azt halljuk, hogy az élelmiszert ugyan beengedik, de az emberek nem tudják megvenni annyira drága. A munkanélkülieknek esélye sincs erre. Van-e a bizottságnak erre vonatkozóan válasza? Múlt hónapban a parlament önöket felszólított arra, hogy ne csak jelszavakat hangoztassanak, hanem a társulási egyezményen keresztül gyakoroljanak nyomást Izraelre. Szeretnénk már látni valamilyen lépést a bizottság részéről, egy konkrét lépést. Hol ez a lépés? Biztos úr. Őszintén szólva, úgy gondolom, hogy a társulási egyezmény nem a legjobb kerete a nyomásgyakorlásnak. Ez nem erre való. A tisztelt képviselő úr is elmondta, hogy Izrael hajlandó most enyhíteni a szorításon, és beenged uniós támogatásokat az úgynevezett Advanced Statues keretén belül. És ön is említette a képviselő úr, hogy lépett Izrael. Most arra van elsősorban szükség, hogy politikai megoldást találjunk a gazai övezet lezárásának problémájára. Kathy Ashton, alelnök asszony, gyakorlatilag napi szinten tartja a kapcsolatot az ottaniakkal, és próbálja megoldani ezt a dilemmát. Én magam is úgy volt, hogy oda utazom, de Eston asszonynal megállapodtunk abban, hogy a legjobb ö, megközelítés az, hogy először tényleg ezt egy politikai megoldást találjuk meg, és ha a politikai keret megvan, akkor a bizottság már szabadabban mozoghat a térségben, és kezdheti a gyakorlati problémák megoldását, ide értve a humanitárius segítsége jutásának segítését is. Latford Báronőtől elnézést kell, hogy kérjem, hogy eh, kérjek. Sajnos nem tudunk a kérdésére kitérni, mondtam korábban, de mégis megvan erre a lehetőség. Hiszen Dögücht úr kérdés nem tartózkodik itt a teremben, tehát a 26-os kérdéssel folytatjuk. Csárnecki úr kérdésével. Losovics úr helyettesíti őt ma este. Úgyhogy biztos úr, hogyha készen áll, a 26-os kérdésre válaszoljon, kérem. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Az emberi jogok és az alapvető jogok, a demokratikus normák tiszteletben tartása ezek adják az európai szomszédsági politikának az alapját. Az Európai Bizottság figyelemmel követi az EU, Azerbajdzsán, illetve Grúzia kapcsolataiban ezeknek az alakulását 2006 óta, amikor a megállapodást megkötöttük. A monitorozást a bizottság éves jelentése egészíti ki, megfogalmazva minden tavasszal a helyzet alakulását, és Azerbajdzsán esetében a tavalyi értékelés egyenetlen fejlődést mutat a demokratizálódás és az emberi jogok alakulásában. Pozitív fejleményeket is megállapítottunk, de továbbra is aggodalommal követjük nyomon a szólásszabadság alakulását és a médiaszabadság helyzetét. Az Európai Parlament állásfoglalásában 2009. december 17-én ezt állapította meg. Grúzia esetében 2009-ben jó előrelépést tapasztaltunk. Az európai szomszédsági terv keretében az intézkedési tervet végrehajtják, az igazságügyi rendszer reformja, a jogállamiság, a korrupció elleni küzdelem területén előreléptek, és a grúz emberi jogok helyzete is javult. 2009-ben összeült a vonatkozó bizottság, és e héten is ülést tart, hogy felülvizsgálja a fejleményeket. Az Európai Bizottság mindkét ország helyzetét nyomon követi. A vállalások és az eredmények, valamint az Európa Tanács és az EBESZ keretei között. Azerbajdzsán és Grúzia közigazgatását több szinten is figyelemmel követi a bizottság, amely, mint említettem, az éves jelentésben értékeli az előrehaladást a partnerországokkal megállapodott intézkedési tervek mentén. A szomszédsági politika partnerség keretében a partnerországaink a jövő évben objektív és átlátható módon a szomszédsági politika értékeinek is érvényt szerzünk. A jogállamiság, a demokratizálódás és az emberi jogoknak a helyzetét újból értékelni fogjuk. A keleti partnerség új és ambiciózus társulási szerződésekhez vezet az EU és a partnerországok között, amelyek hajlandóak és képesek is megfelelni az ebből fakadó kötelezettségeknek, ideértve a jó irányítás gyakorlatát is. Köszönöm. Zoszelics úr, tessék, öné a szó. Fél percben felteti a kérdést. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, köszönöm a választ. A kérdés azonban arra vonatkozott, hogy milyen ösztönzőkkel tudjuk a fejlődést elősegíteni, és hogy a bizottság ezeket hogyan tervezi alkalmazni. Mert hogyha valaki teljesíti az előírásokat, akkor nyilván valamiféle jutalmat érdemel. Elnök, biztos úr, ilyen szó. Egyetértek ezzel a megközelítéssel. Vagyis, hogy a szomszédsági politika a reformok érdekében vessen be ösztönző eszközöket is, hiszen minél több partner vállalja a reformokat, az Európai Bizottság is annál aktívabban támogatja a reformok végrehajtásában. Hogyha megnézzük a keleti partnerségben résztvevő országok sorát, akkor azt látjuk, hogy ez a politika beválik. Ez valóban működik mert a társulási megállapodás, a gazdasági integrációs megállapodás és a mobilitással foglalkozó, illetve vízum könnyítési eszközcsomag az, amivel dolgozunk minden esetben. Hogyha megnézzük a keleti partnerségek alakulását, azt látjuk, hogy a reformokhoz való hozzáállás jelentősen eltér az országok vonatkozásában, és eltér a bizottsági igényektől is. Moldovát tudom tudnám jó példaként kiemelni, ahol már meg is kezdtük a csatlakozási szerződés tárgyalását, és ezzel az országgal a vízumkönnyítésekről megindult a párbeszéd, és reméljük, hogy nagyon hamar megkezdhetjük a gazdasági integrációs megállapodást is. Az átfogó szabadkereskedelmi megállapodásnak a tárgyalását. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. És akkor de Hucht úrhoz intézett kérdésekre térünk át. Örülök, hogy eh, Maková asszony csatlakozott hozzánk, és akkor kezdünk is. Tarabella úr nem ül a helyén. Tehát Tarabella és McEwen képviselő kérdésére közös választ kapunk. Tehát 32 és 33-as. Köszönöm. Elnök úr, a méltányos kereskedelem szabályai nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy a vevőknek, a fogyasztóknak nagyobb legyen a választási lehetősége, és hogy segítsük a fejlődő országokat. A bizottság 2009-es közleményében eh, közölte, hogy eh, a méltányos kereskedelemmel szemben a eh, az államoknak nincs joga fellépni. Ez a fogyasztókat is bizonytalanságba sodorhatja. Tehát vannak olyan hálózatok, amelyeknek sokkal átláthatóbban kell bemutatniuk a kereskedelmi gyakorlataikat. A méltányos kereskedelem szabályának betartása különféle biztoshoz tartozik, Barnier úrhoz, Tajani úrhoz, és ők foglalkoztak például a szociálisan vállalható kereskedelemmel. És uh, itt főleg a fejlődő országokat érintik a kérdések. A fejlesztési főigazgatóság gondoskodik arról, hogy az Európai Unió politikája konzisztens és koherens legyen ebben a tekintetben. És az elődeim is ilyen szellemben működtek. Köszönöm, biztos úr! McEwen asszony, pótkérdés. Köszönöm, biztos úr. Örülök, hogy ön fogja koordinálni a fáradozásokat. A méltányos kereskedelem tekintetében szeretném megkérdezni, hogy mennyire foglalkozik a szociálisan vállalható szállításokkal, ugyanúgy, mint Barnier úr. És Barnier biztoshoz is tartozik ez. Gondolom, hogy nagyon sok koherencia van az eredeti szöveggel. Tehát összekapcsolja a különféle szolgáltatásokkal, illetve hogyan fog működni ennek az összehangolása. Köszönöm, biztos úr. Elnök úr, ez természetesen a belső szolgálatok szintjén megtörténik. Össze nagyon gyakran fogunk koordinálni az érintett biztosokkal, és a koordináció eredményeként szeretnénk kifejleszteni egy európai politikát, amelynek alapja 2009-es közlemény. Amennyiben szüksége, szükség mutatkozik természetesen, tárgyalni fogok soron kívül is a kollégáimmal. Köszönöm a rövidségét, biztos úr. Most 34-es kérdés okafogyottá vál, viszont Howitt úr jelezte, de fél kilenckor be kell fejeznünk, hiszen a tolmácsoknak enniük is kell, mielőtt kilencre visszatérnek, tehát 35-ös kérdés, Howitt úr kérdése, 36-os Martin, Martin úr kérdése. Biztos úr, öné a szó. Elnök úr, erre tényleg csak röviden tudok válaszolni, mivel erről már sokat és sokszor szó volt. A Kolumbiával kötendő szabadkereskedelmi egyezmény már véglegesítés alatt van, de még nem írtuk azt alá. Jelenleg folyik a jogi felülvizsgálata annak érdekében, hogy angolul és spanyolul is autonóm, koherens legyen a szöveg. Ősszel várható, hogy a bizottság a tanács elé nyújtja azt, és akkor a szabadkereskedelmi egyezményt a tanács és a parlament konszenzusa mellett a tanács kötheti majd meg, tanácsi határozattal dönt az aláírásról. Ennek a dátumát nehéz előre megmondani, de 2011-re, annak második felére várható a nemzeti parlamenteknek is meg kell nézni a szöveget. Nem biztos, hogy a ratifikációra szükség lesz. Attól függ ez, hogy az EU és tagállamok közötti kompetencia elosztása a Lisszaboni szerződés értelmében ennek a megtárgyalása addig hova jut. A Kolumbiával kapcsolatos megalapodás komoly, fontos emberi jogi fejezetet, záradékot tartalmaz, amennyiben emberi jogok sérülnek, Kolumbiában fel lehet függeszteni a szabadkereskedelmi megalapodást. Egy ilyen felfüggesztést a bizottság minősített többséggel hozhat meg, vagy a bizottság, vagy pedig a főképviselő javaslata alapján. A 218 per 9-es szerződéses cikk alapján. A szerződés szövege, ideértve ezt az emberi jogi fejezetet is, márciusban készült el a tárgyalások lezárása után azonnal. Martin úr is megérkezett. Egy-egy pótkérdést tehet fel a két kérdés szerzője, Hauti úr először. Köszönöm biztos úr a választ. A, a kolumbiai hírszerző szolgálattól vagy ról tudjuk, hogy Európában illegális eh, hírszerző tevékenységet folytatott egyes kolumbiai állampolgárokkal szemben. Ezt az Amnesty International is feltárta, és más emberi jogi szervezetek is, sőt ennek a parlamentnek az alapbizottsága is, emberi jogi albizottsága is. Ön szerint ez jelentéktelen információ a szabadkereskedelmi egyezmény megkötése szempontjából, vagy pedig fontos információ. <clears throat> Martin úr kérdését is meghallgatjuk. A főképviselő azt mondta, hogy az emberi jogok a legfőbb prioritásai az, emberi, az Európai Bizottságnak. Kolumbia azonban, ha emberi jogi szempontból kritikát kap, akkor lerázza azt magáról. Mit lehetne tenni ön szerint az emberi jogi helyzet javítása érdekében Kolumbiában. Ez a felfüggesztési klauzula jó, de még mielőtt aláírnánk az egyezményt, garanciákat kéne kérnünk a jelenlegi helyzetre vonatkozóan is, nem csak a felfüggesztés fenyegetése az egyetlen, amivel ezt ki lehet kényszeríteni. Biztosul kérjük, hogy ilyen választ. Állítólagosan ugye a kolumbiai titkosszolgálat Európában szerzett információkat. Tudomásunk van erről a jelentésről, ezt komolyan vesszük. A bizottság felvetette a témát a párbeszéd során a kolumbiai kormánynak. Többek között a DASZ igazgatója márciusi brüsszeli látogatása kapcsán is. <clears throat> De az, az ENSZ Bogota bizottságban is. És ezt folyamatosan figyelemmel kísérjük hogy ebből mégis mi igaz. Martin úr kérdésére válaszolva pedig azt tudom elmondani, hogy igen, értékeltük a helyzetet, de ez egy politikai értékelés. Tudjuk, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésünkre, de mielőtt ezeket alkalmaznánk, először szeretnénk a, már a szöveg megfogalmazásánál figyelembe venni azt, hogy amit megfogalmazunk, az segíti-e, vagy nehezíti-e az emberi jogi harcosok helyzetét. Mindenképpen azt akarjuk, hogy a szabadkereskedelmi egyezmény az emberi jogi harcosok helyzetét ne roncsa. Köszönjük a válaszokat, biztos úr. Az Európai Parlament elnöke ugye semleges és pártatlan. de azt el kell, hogy mondja, hogy Hollandia nyerésre áll.